Megkezdjük a csütörtök délelőtti munkát, nézzük is a napi rendet. Szóbeli választ igénylő kérdés a kasztalapú megkülönböztetés témakörében. Ez tehát az első témánk, a Fejlesztési Szakbizottság nyújtotta be ezt a kérdést. Keresem Éva Zsolit, úgy látom, hogy itt van, ott ül a helyén, ő nyújtotta be ezt a kérdést, úgyhogy 5 percben szót adok Évának, tessék. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony! Azt hiszem, hogy az apartheid